Rendben, köszönöm. z artykułem 3. A hármas és négyes cikkek értelmében a jogi bizottság április 11-i ülésén ortöfő képviselő mandátumát megvizsgálta. Úgy döntött, hogy elfogadják a mandátumot, és hogy érvényes. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek megjegyzése ehhez? Nincsen megjegyzés. Akkor a mandátum érvényességét elfogadtuk. Ezen kívül itt a jogalkotási